Uh, well, um, never ending story. A végtelen történet újabb fejezete folytatódik az ITRE de hát ez különleges nap, mert Kanyete biztos úr tisztel meg bennünket ma reggel a jelenlétével, ráadásul olyas valaki, aki az energiáért, energiaügyekért és az éghajlat klímapolitikáért felelős. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Kányete biztos úrat az ITRE bizottság nem most először hívja meg a története során, és sok még a tennivalónk. A 2017-es munkaprogram, a környezetbarát energiacsomag, a menetrend, a koordináció, és természetesen annak is örülnénk, hogyha a biztos úr 2018-as terveikről is rávilágítana, annak nagyon örülnénk, mert szeretnénk mi is felkészülni a következő soron következő soros elnökségekre. Észtország, Ausztria és így tovább adják egymásnak majd a stafétabotot a tanács elnöki posztján. Az új jogalkotási programról is szívesen hallanánk, bár van bármiféle jogalkotási tervük, mert ugye 8 eh, jogszabálytervezetet letettek egyszer az asztalra az Energiaunió kapcsán, és a digitális unióval kapcsolatban. De hajlandóak vagyunk még komoly munkát végezni. Az ITRE a 8 jogalkotási javaslatot saját ambíciózus menetrendünk értelmében fogja kezelni, ahogy azt az év elején közösen alájött nyilatkozatunkban is vállaltuk. Olyan jól ismerjük önt, hogy már nem is szükséges önt bemutatni, hanem egész egyszerűen megadom önnek a szót. Csapjon a lóek közé. a pleasure for me. Köszönöm szépen, nagy öröm nekem, hogy találkozunk ma a struktúrális párbeszéd keretei között. Ez majd segíti az Európai Bizottságot a jövő évi munkaprogram elkészítésében is. Az eszmecseréink lényegi fontosságú a közös cselekvések megszervezésében. 2017 eddig a javaslatok végrehajtásának éve volt, amelyeket a az ellátás biztonsági csomag 2016-os februári bemutatóján kijelöltünk, és a tavaly november európai csomag végrehajtása. A tiszta energia egy nagyra törő csomag korai jogszabályalkotási javaslatokat is tartalmaz az Európai Unió párizsi vállalásait. Végrehajtandó a gazdaság különféle ágazataiban és a 2020 utáni LTS e és effort megosztás előrehajzása, valamint a földfelhasználás erdészeti ágazatot is meghatározza, valamint a bizottság elfogadott egy javaslatot az LTS, e a, a légiközlekedés LTS e rendszer revíziójára. Mindezek a javaslatok megfelelő pályára jelennek ki nekünk arra, hogy kivonjuk a széndiokszidot a gazdaságainkból, és erős üzenetet fogalmaznak meg a Párizsi megállapodásbeli vállásunk kapcsolatban, és a jogszabályokatási, a klímajogszabályokatási úton való továbbhaladás és a tiszta energiából átállás irányát jelöli ki. Ez jó a bolygónak, jó a gazdaságnak is, beruházási, innovációs lehetőségeket jelöl ki, gazdasági növekedés, munkahelyteremtés valósul meg a tiszta energia ágazatban. Nagy előrépések történtek 2017 első felében. Most fontos, hogy fenntartsuk ezt, ezt a rendületet, és a kétszerzéletes év második felében is maradjon a lendület. Keményen dolgozzunk azon, hogy fenntartsuk az ambíció szintjét, az ütemet és a tárgyalások koherenciáját. Így együtt tudunk válaszolni arra a felhívásra, amelyet a három intézmény elnöke 2010. decemberén megfogalmazott, hogy lényegi előrehadás történjen, ahol lehet, teljesüljön is az ígéret 2017 vége előtt. A belépő észt elnökség nagyra törő napirendel állt elő, és megősítette az energiaminiszterek által kijelölt naptárat, menetrendet. Azt kell biztosítsuk, hogy közé tárgyalások elinduljanak mielőbb. Ez persze lehet, hogy túl nagyra törő cél, de realista. Az ellátás biztonsági csomaggal bemutattuk, hogy lehetséges 15 hónapon belül dűlőre jutni. Az SOS szabályozás, az IGA, IGA döntés és az energia címkézési keret rendelet révén. Köszönjük Buzek úrnak, hogy segítette, gyors pályára helyezve a trilógusban is, nagyon nehéz úton haladva, de sikerrel ezt a tárgyalási sorotot. Nagy meggyőződéssel és szenvedéllyel mondhatom. A tiszta energia minden európainak csomagban, amely fontos az Energia Unió lezárására való előkészületben, meg, jó rész megvalósul, de nem teljes mértékben. Május 31-én elfogadtuk a mobilási csomagot, amely a legutolsó fontos javaslatot tartalmaz energetikában. A bizottság tovább dolgozik más területeken is több hónapokban. Hadd mondjam el tovább a következőket. A ellátás kompromisszum részeként javasoljuk az energia közösségi módosítását, és a, közö, a Connecting Europe facility a közös érdeklődésre tartozó projektekre is támogatásokat jelentünk be. Mik ezek a közérdekű projektek? A 15%-os interkonnekciós cél 2030-ban bejelentése került, és értékeltük a TEN -e szabályozást is, valamint a Connecting Europe Facility szabályozás értékelése is megtörtént. Az energia unió létrehozási keret részeként a Tiszta Energia Sziget Fórumot indítjuk először, és a karbonintenzív régió platformát és szénrégió átalakításának platformát is elindítjuk. Megvizsgáljuk, hogy szükséges-e, és hogy mennyire a gázpiaci szabályozás átalakítása, valamint a Nord Stream értékelése és a joghézzagok vizsgálata prioritás. A 31. csomag elfogadása után a bizottság felkészül arra, hogy év végéig egy második kezdeményezési csomagot indítson el, melyben CO2 kibocsátás, gépkocsi, gépkocsik, buszok, teherautók CO2 kibocsátására vonatkozó jogszabályok is vannak. A gépkocsikkal kapcsolatban a 2020 utáni CO2 kibocsátási célokhoz igazodunk és támogatjuk az átállást az alacsony vagy nulla kibocsátású gépjárművekre. Ez kulcsfontosság intézkedés ahhoz, hogy az alacsony kibocsátási mobilitás felé elmozduljunk. A hatástanulmány a költségeket és hasznokat vizsgálja az egyes opciók mentén, beleértve, hogy mennyire szigorú és milyen ütemezési módon lehet a ilyen által kijelölt célokat elérni. Ezzel összefüggésben egy nagyon fontos aspektus, amit nagyon font, körültekintően vizsgálunk, milyen hatással van az átállás az alacsony kibocsátású gépjárművek körében, és az elektromos autókat is beleértve, mi hatással van a munkahelyekre. A 2020 utáni normák meghatározása a gépjárművekre az egyik fő húzóerő lesz, hogy felgyorsítsuk a nulla alacsony kibocsátású gépkocsik piacének bevezetését. Ehhez integrált módszertant kell bevezetnünk, amely a kereslet és kínálati oldalra is foglalkozik. Tény az, hogy ez alacsony, ha azt akarjuk, hogy az alacsony kívülső gépjárművek belépjenek a piacra, nem elég célokat kitűzni. Mert az elektromos és más nulla kibocsátású gépjárművek sikere attól függ egyrészt, hogy van-e infrastruktúra az újratöltésre, másrészt, hogy milyen gyors a oldható meg a, az, a, a, akkumulátorok elhelyezése és töltése versenyképes áron. Ezért van az, hogy a mobilitási csomagra vonatkozó jogszabályok körében kezdeményezéseket terjesztünk be. Egyrészt, hogy erősítsük az alacsony kibocsátási kibocsátású gépjárművek infrastruktúrának erősítését, másrészt a következő generációs akkumulátorok gyártását elindítsuk Európában. Végül a CO2 jogszabályok csak annyira lesznek jó, amennyire a teszt eljárásban mér CO2 2 szintek életszerűek. A World Harmonized Light Vehicle Test Procedure kell, hogy gondoskodjon ezeknek az értékeknek a megfelelő méréséről. Azt is biztosak kellene, hogy a VLTP értékek realisták maradnak, és célirányosak, és képviselők valóban megjelentek a tényleges közlekedési feltételeket. Nagyon nagy szontossága van a CO2 kibocsátásokban a nagy a nehéz gépjárműveknek, a bizottság ezért bejelentette, hogy CO2 kibocsátási sztenderdeket javasol majd 2018 első felében ezekre a gépjárműkre. Az elemzési munka és az opciók tervezése a CO2 kibocsátás normákra ezen a gépjárművek esetében jelenleg folyamatban van. Hadd mondjam el világosan, hogy ez nem copy-paste megoldást jelent majd, már korábban más régiókban elfogadott jogszabályok átmásolása, hanem átfogó hatástanulmány eredményeként fogjuk kialakítani ezeket a megoldásokat, az európai megoldást, amely a piacra szabott, a versenyképességét javítja a gyártóinknak, és energiai, energetikai klíma, klíma céljainkat is hozza. Energiaunióban való javaslatainkat tíz politikai prioritást követ, amelyeket a Juncker Bizottság határozott meg, remélem, hogy a bizottság tovább folytatja, vagy a munkáját az önök támogatásával és azzal a kiváló működéssel, amelyet elértünk a két intézmény között. Ezt várják tőlünk állampolgáraink. Elnök úr, mint látja, az ez év vége és a jövő év eleje között azt tettük az összes jogszabályjavaslatot, amely a munkaprogramban szerepelt az Energiaunióra vonatkozóan. A labda most már az önök térfelén pattog majd, és önökkel, hogy fontos trialógusokat folytassanak, nagyra törő eh, jogszabályok végletes érdekében, minden európai állampolgár érdekében. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr! az Európai Bizottság és a Parlament jó együttműködése tovább folytatódik. Köszönjük még egyszer a prezentációját. Most pedig... Politika Group Representative. Kezdjük a politikai frakciók képviselővel elsőként Rübi úr, a néppárti frakció nevében. Köszönöm, biztos úr. Szeretném megköszönni a bevezetőjét. Tudjuk, hogy ez az ősz nagy kihívás lesz. Európában nagyon fontos számunkra az, hogy azokat a célokat, amelyeket kitűztünk, megfelelő módon meg is tudjuk valósítani. A politikában sokszor az a gond, hogy nagyon sokszor büntetésekkel próbálunk operálni, kötelező célok meghatározásával, és a politikát ez kevéssé népszerűvé teszi. Láttuk, hogy Szlovákiában 13% volt a választásokon a részvétel. Felveti ez a kérdés, hogy vajon a politikában választott megoldások valóban célra vezetőek-e mindig. Emlékszem, azt javaslom, hogy gondolkozunk el, milyen ösztönzőket tudunk kitalálni az állampolgárok számára, hogy ezzel közösen tudjuk a fennálló problémákat megfelelően megoldani. A közlekedés területén, és erről beszélt az imént ön is, jelenleg erős vita folyik, hogy a robbanó motoroknak van-e jövője, még a zöldek már az első követeléseket megfogalmazták, hogy 2030-ig ne legyen, vagy onnantól ne gyártsanak tovább robbanó motorokat, vagy belső égési motorokat. Másrészt a, a lícium-ion akkumulátorok, amelyeket már tiltanak például a repülőgépekben, tehát nem lehet repülőgépen szállítani, holott csak néhány gram még az elektromos autókban 400 kg-os ion elemek vannak, jól tudjuk, hogy ha ez meggyullad, ugye repülőgépen ez megtörténhet, akkor többet nem lehet eloldani a tüzet a, normál, a megszokott módszerekkel. Hogyha egy parkolóházban több ilyen elektromos autó áll, el tudjuk képzelni, hogy ott lakóknak mit jelent ez a londoni háztűz után különösen Például, hogy a, a teremgarázsokból kitiltják ezeket az elektromos autókat, könnyen lehet a következmény. Ez is felveti a kérdést, milyen stratégiát kövessünk mindezek fényében, hogy elérjük a céljainkat. Szerintem helyén való, hogy a continuous driving témája legyen, hogy a közlekedésben a lehetőség szerint állandó sebességet érjünk el. Itt az ipar fel kell építse megfelelő infrastruktúrát ehhez, úgy kell alakítanunk a közlekedés befolyásolási rendszerünket, hogy ne kell minden lámpánál fékezni. Ennek az lehet a következménye, hogy több millió tonna gumi és apró részecske nem kerül a, a légtérbe, meg a fékpofáknak az anyaga sem, és egy sor egyéb káros anyag nem kerül a levegőbe, és kisebb energiafelhasználást jelent mindez. Az energiahatékonyság problémán az a gond, hogy észszerűtlenül hatalmas mennyiséget energiát használunk el, és ez nem csak energiafelhasználást jelent, hanem károsítja a környezetet. Új normák kellenek a üzemanyagokban is, itt beruházásokra lesz szükség, és észszerűek is ezek. Ez egyszerűen arról van szó, mennyi energia tárolható egy mobil gépjárműben, az energia sűrűség, a súlya az elemeknek, rendkívül fontos szerepet játszik majd a jövőben. Azt szeretném kérni, hogy a 9. kutatási programban ezt tükröződjék. Klik, Mr. Dannika. Köszönjük, Dannika úr a szocialisták nevében következik. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, biztos úr. Először is szeretném megköszönni, hogy tartotta az ígéretét, amikor először találkoztunk a koordinátorokkal, azt kértük öntől, hogy gyorsan járjon el. Grupurile noastre. S-a întâmplat acest lucru și vă mulțumesc. Am o întrebare pe care vreau să... Tehát megtartották a szavukat, köszönöm szépen. Noi venim cu niște ții... Tehát finanszírozással kapcsolatban lenne egy kérdésem a különböző dossziék ügyében mindig nagyon ambiciózusak vagyunk, meg jó energiaforrásokról legyen szó, energiahatékonyságról, vagy hiszen általában ez egész egyszerűen lefordítva pénzt és megtakarítást jelent. A következő programozási időszakban harcol-e majd azért, hogy ambíciózus céljainkat megvalósíthassuk. És ha már itt tartunk, az energia-gáz habok, ilyen elosztópontok létrehozásához rengeteg pénzre van szükség. Drága dolog ez. És hát bizony a célokat akkor tudjuk teljesíteni, hogyha megfelelő finanszírozással is rendelkezünk ehhez. Mindenki számára az a jó, hogyha minél több forrásból szerezzük be az energiaforrásunkat, minél több lábon állunk, azt hiszem, hogy ezt nem kell túl magyaráznom. Ez volt az első megjegyzésem. A második. Az elektromos autók témáját roppant fontosnak tartjuk. Engem kevésbé aggaszt, hogy miből készül az akkumulátor, lítium-ion eh, akkumulátorról beszélünk-e vagy sem, de mindenképpen meg kell találnunk a módját annak, hogy Európában gyártsuk ezeket az akkumulátorokat. Kína és Amerika után harmadik helyen állunk ez ügyben. Ha tovább eh, várunk, akkor még hátrébb szorulunk. Az európai ipar igen gyakran nagyon szennyező, de hát a legtöbb szennyeződés alapvetően a közlekedésből, a teherszállításból származik. Próbálunk megoldásokat találni erre, azt a kötelezettséget róljuk a tagállamokra, hogy a megfelelő elektromos töltő infrastruktúrát alakítsanak ki, x százalékát a parkolóknak erre különítsék el, hogy ha elektromos autót vesznek az emberek, akkor nyilván azt várják, hogy legyenek ilyen elektromos töltőpontok is. Az én hazámban, Romániában például 10 ezer eurós állami támogatás hiába van az elektromos autókra, de hát ki venne elektromos autót, ha nincsenek eh, töltőpontok. Józan észre felfogadatlan, hogy miért venne valaki egy elektromos autót azért, hogy utána a garázsban álljon. Ez az infrastruktúrális fejlesztés fontos, ezt nem szabad eh, elfelejteni. Köszönjük Tosánovszki úr, az ECR frakció nevében a következő hozzászólunk. Vážený pane komisaři, děkuji, že jste eh, přišel do našeho výboru v právě. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, biztos úr. Örülök annak, hogy eh, ilyen fontos pillanatban eljött hozzánk az energiacsomagról, ugyanis parázs vita dúl eh, egész Európában. De rögtön két kérdéssel kezdeném. Először is mi a véleménye arról, hogy akár 40-45 százalékra növelkedhetnek a megülő energia és energiahatékonysági célok. Hogyan fogja ez megváltoztatni azt a gazdasági modellt, amely általában a energia szállítási hálózatokat továbbítási hálózatok szubvenciójára vonatkozik. Hát látjuk, hogy változnak a célkitűzések jelentősen. Ez az első kérdésem. A második regionális központokról beszél ez a javaslatcsomag, regionális kezelő központokról, ami egyrészt nem világos, hogy mit jelent. Azt látjuk, hogy az energia továbbító, szállító hálózatoknak változni kell, hiszen a szél és a napenergia betáplálásával új igények jelennek meg. A nemzeti szabályozóknak sikerült a hálózatokat ezekre a változásokra eh, átalakítani, felkészíteni. A regionális központok eh, létrehozása emberi erőforrás szempontjából is óriási igényt támaszt, hiszen az itt dolgozóknak minden eh, szabályozott hálózat témájában otthonosan kell mozogniuk, igazi szakemberekre van szükség. A nemzeti szabályozóknak évekre van szükségük ahhoz, hogy ilyen szakembereket kiképezzenek. Kérdezem tehát, mennyire gondolták komolyan e a regionális központok új gondolatát? Számomra az igazi új az igazi probléma az, hogy ezek az ajánlások nem kötelező érvényűek. Így ez bizony famatkát sem ér. Köszönöm. Köszönöm egyébként ezt az új javaslatcsomagot, mindig jó erről beszélni. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Az ALDE frakció nevében Meissner asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, hogy ellátogatott hozzánk. Valóban az a helyzet, ahogyan mondta, hogy az Energia Unió esetében mindent az év végéig ki kell gondolnunk, és az jó, más politikákat is ide kell kapcsolni, és a végrehajtás nagyon fontos a határozatok kapcsán, és az Energia Unióban jelenleg az Energia Unióval kapcsolatosan tegnap szenvedélyes vita zajlott, tegnap itt az ENVI szakbizottsággal közösen, valamennyien uhatjuk ezt, hogy ez jobb legyen, azonban Ugye itt én türelmetlenben vagyok, német vagyok, de az én lakhelyemen van egy nagy plakát, hogy igen, mondunk az energia fordulatra. Önnek talán van egy áttekintés a tagállamokat, illetően, hogy szükség van vezetékekre, infrastruktúrára, az energiát, illetően amelyet az összekapcsolási eszköz finanszíroz, de Fontos a lakosságot is bekapcsolni mindenbe. Nem tudom, mi a helyzet a többi tagállamban. Németországban nehéz a helyzet, és az offshore szél erőmű parkok építését is leállítják, mert az ilyenfajta áramot nem veszik át, nem vezetik tovább. Ugye itt éjszakon lenne szél, délen nap, most ugye mindenhol van nap, és a jövőben is bizonyosan fennállnak majd ezek, csak hogy mindez csak abban az esetben működhet, hogyha megvan hozzá megfelelő infrastruktúra. A második kérdésem rövid, azt mondta, hogy a Nord Stream 2 ez egy jó projekt, ezt tehát nem vitatott. A harmadik kérdésem a közlekedésre irányul, a közlekedési szakbizottság tagja is vagyok, és jónak tartom, hogy ön azt mondja, hogy eh, az elektromobilitásra kell helyezni a hangsúlyt. Németországban ez már erős, Svédországban a hidrogén eh, inkább a favorizált van egy ilyenfajta stratégia már az elmúlt mandátumból, és most már végrehajtási szakaszba ért ez, és a román kollégák elmondhatják, hogy nem minden tagállamban van még kész, ez a végrehajtási szakasz most kezdődik, és egy észszerű infrastruktúrát kellene kiépíteni. Még jó per évig eltarthat mindez, ahol, ameddig mindenhol Európában meg lesz a megfelelő infrastruktúra, és addig berendezkednek ezekre a technológiákra. Mm, itt a biomassa is fontos szerepet játszik, illetve más anyagok, a légi közlekedésben is akár. És az utolsó kérdésem kényes, mégis felteszem önnek, ön spanyol. Itt az európai légtérről van szó, egy olyan jogszabályról, amit kezelni kell. Ugye rengeteg széndiokszid kibocsátás és energia megy veszendőbe, ezáltal, hogy ez még nincs szabályozva ez a terület. Talán meg tudunk állapodni diplomáciai úton Gibraltár státuszát illetően. Nagyon sok spanyol kolléga azt mondja, hogy hagyjuk ezt, de én nehezen tudom azt megmagyarázni az embereknek, hogyha tudnák, hogy egyenes útonak helyett mindenféle kerülőkkel repülnek a gépek, ez nagyon sokba kerül, sok emisszió okozója. Ezt a helyzetet valahogyan fel kell oldanunk. Látta ön lehetőséget, hogy befolyásolja a spanyol kormányt, hogy az energia hatékonyság, az emisszió csökkentés érdekében valamit tegyenek. Mrs. Rivasi on behalf of Greens. Rivasi asszony az oldalak részéről. Köszönöm, elnök úr. Kenyete úr, köszönöm, hogy eljött. Súlyos felelősség nehezedik önre. Ugye az Európai Bizottság céljai a megújuló energiák, az energia hatékonyság, hogyha ezek egybecsengenek a párizsi megállapodással, akkor ambíciózusabbnak kell lennünk. A legutóbbi jelentés megmutatja, hogy ha továbbra is 27%-on vagyunk az energiahatékonyság és az ener- megújuló energiák kapcsán, akkor nem tudjuk betartani a Párizsi megállapodás céljait. Két kérdésem lenne. Az első, és ő beszélt is erről, a metánhoz kapcsolódik. Hogyha megnézzük a jelentéseket, akkor láthatjuk, hogy a metán egy olyan gáz, amely nagyon rossz hatású az, az mm, üvegházhatású gázok szempontjából, mégpedig rövid távon még inkább. A 2050-es célokat tekintve feltettem a kérdést, hogy lehetne specifikus metán stratégiát kidolgozni 1 tonna meten, 21 tonna a felel meg 100 évet tekintve, de 50-szer annyi 20 évre vetítve. Tehát egy meten csökkentési stratégia sokkal közelebb vinne minket a céljainkhoz. Tehát mikor fog egy ilyenfajta stratégiát bemutatni a bizottság a meten kapcsán, mert így meg tudnánk felelni 2050-ig a pázsi célkitűzéseknek a második kérdésem amikor a bizottság azt mondta, hogy 27% megújuló energiára van szükség, akkor itt van egy hatástanulmány a költségeket, illetve amelyeket esetleg alulbecsültek. Most minden tanulmány azt mutatja, hogy a valós költségek a megújuló energiák esetben sokkal alacsonyabbak. Tehát Kenyata úr, azt kérdezem öntől, hogy mikor fog egy új értékelést bemutatni a megújuló energiák célkitűzéseit illetően a valós költségek figyelembevételével. vételével ez tehát egy olyan munka, amelyet kérnie kell a szolgálataitól, hogy sokkal közelebb legyünk a költségekhez, legyünk ambiciózusabbak az energia hatékonyság, a megújuló energiák kapcsán, és a fogyasztás csökkentése kapcsán, hiszen mindezt módosítani kell, hogy megfeleljünk a Párizsi megállapodásnak. Köszönöm. Very madam. Köszönjük szépen, Ivenzi asszony. Benito Ziluaga következik a GUE frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, biztos úr. A múlt héten befejeződött a nyilvános konzultáció az elektronikus összekapcsolás és infrastruktúra, gáz infrastruktúra összekapcsolás kapcsán. Erre szeretnék bővebben kitérni ugyanis itt a foszilis gázokat ösztönzik, eltérítik a beruházásokat, amelyek a megújulók és az energia hatékonyság felé irányulnának különben. Számomra ez a dolog egyfajta klímabűncselekmény, mert a metán nagy potenciállal rendelkezik 26-szor akkor ez a potenciál, mint a széndiokszid esetében elég egyetemi tanulmányokat elolvasni, amelyek megmutatják a metán emisszió növekedésének kapcsolatát a gázinfrastruktúra rák szaporodásával, sűrűsödésével. A széndiokszid kibocsátás, tehát ugyanezen a szinten tartanánk világszinten, ugyanakkor a metán kibocsátás pedig hatalmas mértékben nőtt. A kérdésem a Panama papírok kapcsán volt egy júri szakbizottságbeli meghallgatás, ahol ön azt mondotta, hogy önnek semmiféle kapcsolata nem volt azon vállalatokkal, amelyek kapcsolódnak ehhez a Panama papírok botrányhoz. Ugyanakkor a múlt héten azt olvashattuk, hogy az Olaf vizsgálat alá vont különböző személyeket, például Manoszória volt minisztert és más személyeket, akik azt mondották, hogy semmi közük nincsen ehhez az ügyhöz, és aztán pedig lemondtak a tisztségükről, mert vizsgálat folyik ellenük, mert bizonyosodott, hogy közvetlen kapcsolatban álltak az adott vállalatokkal. Nos, ön mérlegeli -e ezeket a lehetőségeket, hiszen talán azok a vállalatok, amelyek résztulajdonosai az ön családtagjai, nos ennek meg kellene jelenni az ön vagyonnyilatkozatában, és önnek is le kellene mondania. Köszönjük, kedves kollega. Ah, wonderful, thank you. Okay. Persze. Well, thank you all. is köszönöm szépen mindennyiuknak a kérdéseket. Rübig úrral kezdeném. Nagyon bonyolult rendeletet kell majd elfogadnunk a széndiokszid kibocsátás kapcsolatában annak érdekében, hogy az európai autógyártók versenyképessége ne sérüljön, munkahelyeket ne veszítsünk, nem csak az autógyárak, hanem általában a beszállítók is érintettek ebben. Az Európai Unió ipari termelésének egy jelentős részét adja ez az ágazat. Fontos ágazat, ezért nagyon körültekintően kell szabályozni ezt a területet. Holisztikus megközelítésben kell ezt kezelni nem csak egész egyszerűen új normákat bevezetni, hanem hogy általában hogy a, a forgalomszabályozás, a városi közlekedés újra gondolása, illetve a széndiokszid, alacsony széndiokszid kibocsátású tömegközlekedésre és közlekedésre való átállás mind ide tartozik. A belső égésű motor nem fog eltűnni egyik napról a másikra, jelentősen javul ennek a hatékonyság a széndiokszid kibocsátása. Persze a költséghatékonysági vizsgálatokat sem lehet figyelmen kívül hagyni, de ahhoz, hogy az ambiciózus célokat mm, teljesítsük, mindenképpen elkerülhetetlen az elektromos mobilitás. Kötelező százalékokat bevezetni, azt mondani, hogy 20 millió elektromos autót építsenek akkor is, hogyha minden autón, nem tudom, ez több, rengeteget vesztenek. Ez így nem működik, keresletet is kell valahogy generálni. Ehhez töltőpontok kellenek, illetve jobb akkumulátorok. Ez a két oldala az érmének. Tehát az Európai Bizottság nem mondja azt, hogy ennyi vagy ennyi a széndiokszid, x gram a széndiokszid kibocsátás maximális mértéke. A alacsony kibocsátású járművek bevezetése persze nagyon fontos, de lehetővé kell tenni a gyártók számára, hogy ezeket eladják. Még egyszer mondom, ott vannak a töltőpontok, elektromos töltőpontok, gyors töltőpontok, illetve a hidrogéncellás autók számára is. Ez két párhuzamos folyamat, amire az Európai Bizottság készül. Először is az energiahatékonyság irányelv, illetve az épületekre vonatkozó új energiahatékonysági normák esetében kötelezővé tettük azt, hogy az új épületet újra kell, elő kell kábelezni, és tehát fel kell készíteni arra, hogy legyenek az új épületekben ilyen töltőpontok, magánépületekben. A középületekben pedig 50-50%-ban kell lennie az parkolóhelyek esetében a töltőpontoknak, hiszen hogyha komolyan gondoljuk, hogy az elektromos autókat bevezetjük, akkor a, például a boltokban, vagy a nagy vásárló központokban, a parkolókban kellenek töltő, elektromos töltőpontok. És a legfontosabb közlekedési folyosók mellett is meg kell ezeket építeni. Ennélkül nem fog menni. Tehát ez az egyik oldal. Már ugyanakkor akkumulátor csatát nem veszíthetjük el. A Horizon 2020-ban komolyan rá kell állni erre a kérdésre. Az új generációs akkumulátorok fejlesztésével valóban áttörést kell elérnünk az Európai Unióban, de a gyáraknak is Európában kell lenniük. Ez egy roppant összetett, bonyolult folyamat lesz, együttműködve a gyártókkal, autógyártókkal. Az akkumulátor csatát egész egyszerűen nem veszíthetjük el. Óriási gyárakban építik már most a mostani akkumulátorokat Kínában, Amerikában, ezzel már nem tudunk versenyre kelni, de a következő generációban még versenyképesek lehetünk. Az éghajlat célok eléréséhez ez nagyon fontos, ugyanakkor az ipar teljesítmény sem kerülhet veszélybe. Valami változásra sor kerül majd. A belső égésű motor nem fog eltűnni. Persze ezen is lehet még javítani. De a piaci részesedése nyilvánvalóan csök, az elektromos autók, illetve az önvezető autók egyre inkább el fognak terjedni. Ez is egy megállíthatatlan folyamat. So we'll have to anticipate that. Tehát fel kell erre készülnünk, hogy a munkaerő is megfelelően képzett legyen és rendelkezésre álljon. Erre kell javaslatot tennünk. gondolkozunk rajta, dolgozzunk rajta, de hát annyit elmondhatok, hogy rettenetesen bonyolult kérdés ez. Minden javaslat kidolgozása nehéz, de ez messze a legnagyobb fejtörést okozza számunkra. Nika, Nika, Nika, what was, Fabian on... Keresem a jegyzeteimben Denika úr kérdéseit interconnections and, and, and finance it was, it was pushing there. We will have, we are going to discuss the new financial perspectives. A következő pénzügyi tervről nem sokára elkezdünk majd tárgyalni. 20%-os finanszírozásról beszéltünk, a strukturális alapok fognak ezt finanszírozni, a Juncker terv is finanszíroz lassan indult be persze, energiahatékonyság szempontjából nagyon nehéz agregált, összesített számokat mondani, de elindult a folyamat, folytatjuk majd ezt, de az már most világos, hogy a közpénzekből történő finanszírozás az energiahatékonysága megülő energiaforrások terén nem lesz elég, a magánbefektetőkre is szükség lesz mindenképpen. Ehhez megfelel, nekünk megfelelő szabályozási keretet kell teremtenünk. Tíz éves éghajlatszégyeink vannak, 15 éves kibocsátási céljaink, és lesz idejük felkészülni arra, hogy környezetbarátabb technológiák megjelenjenek, és az energiahatékonysága folyamatosan és fokozatosan javuljon. well, the idea of the, of the why do we need a um, regional operation center? Miért van szükség a regionális központokra? Ez volt a következő kérdés. A villamosenergia hálózatok egymással összefüggnek, a megújuló energiaforrások az energiamixben egyre nagyobb szerepet kapnak. Nemzeti szinten ezt már nem lehet kezelni, ez világos. A múltban önkéntes együttműködést alkalmaztunk, de azt látunk, hogy túl tovább kell lépnünk, mert hogyha megvizsgáljuk a valós helyzetet, akkor láthatjuk, hogy az ISO-k, a villamosenergia hálózat üzemeltetők csak akkor lépnek közbe, amikor az ISO-k és a TSO-k között nem sikerül megállapodni, hogy ha döntés hozói hatáskört is kapnak, akkor valós idejű döntések is születhetnek, ami nagyon fontos. Egyelőre már ilyen felelősségük nincsen. A regionális központok lesznek a felelősek, a TSO-k és az ROC-k közötti felelősség megosztás roppant fontos, egyéb európai jogszabályokban is hasonló elvek mentén járunk el. Tehát mindenkinek meg lesz a saját felelőssége, ezeknek a megosztását kell kitalálnunk alapvetően. Tosenovski kollega kérdésével folytatom. Arra vonatkozik ez, hogy mi lesz akkor, hogyha növeljük a célokat. 27% renewables legalább 27%-os megújuló energiaforrás arány, illetve 30%-os energiahatékonyság növelés. Ezekkel modelleztük az árakat. Hogyha a parlament ambiciózusabb célokat tűz ki, akkor természetesen ezt is újra kell számolni, és újra kell gondolni. A modellezés során a megújuló energiaforrások árát nem a legfrissebb árak szerint számoltuk, ezért a legfrissebb költségekkel kellett újra számolni, ezt a különböző forgatókönyvek alapján újra modellezni. Az Európai Bizottság letette a javaslatát az asztalra, ezt lehet persze módosítani, ez a parlament felelőssége. Mi a különböző forgatókönyveket mind-mind modellekkel elemeztük, és természetesen az elnök úrnak, illetve az önök szakbizottságának minden megfelelő információt megküldünk. Ami a hálózatok összekötetését illeti, felmerült a kérdés azzal kapcsolatban, hogy hova tűntek az inter konnekciók, az összekapcsolódások. Hát ez mindig nehéz eset, mert ezek határokon átnyúló kérdések, még országon belül is nehéz, nem hogy országok között. A a Pireneusokon át tehát a pireneusokat átszelő magas feszültségű vezetékek építése esetén, amikor mondjuk egy környezetvédelmi hatás tanulmányt végeznek, rájönnek, hogy ez így túl bonyolult, akkor föld alatt kell vezetni a kábelt, ezer ilyen problémát kell meg, megoldani. A hogyan lehet a balti országokat a kontinentális hálózathoz hozzákapcsolni, ezt valahogy szinkronizálni kell, Lengyelországon keresztül, vagy Skandinávián keresztül? melyik szabványt használjuk, ez soha nem könnyű, de a bizottság mégis úgy gondolja, hogy ez el kerülhetetlen. Hiszen a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használatának Elengedhetetlen előfeltétele az, hogy a villamosenergia hálózatok nagyobb fokú összekapcsolása megvalósuljon. Nagyon politikai kérdés egyébként ez, megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy hogy lesz ez. Én csak egy szerény európai biztos vagyok, nekem nincs ráhatásom ezekre a kérdésekre, de annyit elmondhatok, hogy minél alacsonyabb lesz a kibocsátás, és minél hatékonyabbá válunk az energia felhasználás tekintetében Európának, annál jobb. Is, is, is, is very clear. Ez teljesen világos, hogy a múltban a 2009-es gázellátási problémánk kialakult, ugye Ukrajnában elhelyezelták a csapot, akkor a stresszteszteket elvégeztük, hogy meglássuk, hogy milyen befektetés tudjuk segíteni az ellátás biztonságának javítását. Minden olyan projektet támogattunk, amelyek a gázpiac javítását biztonságát, az ellátás biztonságjavítását szolgálták, ugyanakkor a gáz és a villamos energia között egyensúlyt egyre nehezebb megtalálni. Óriási beruházásokra van szükség, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, illetve a villamos energiahálózatok tekintetében is. Tehát változik a helyzet, az infrastruktúrás fejlesztések is más irányt vesznek, teljesen más a helyzet, mint 2009-ben volt. tőle, hogy a múltban teljesen más volt a helyzet, 2009-es energiaválság eh, idejében még teljesen más volt a helyzet, akkor megtettük, amire szükség volt, meg a, az Azerbajdzsánból eh, Európába áramló gáznak vezetéket kellett építeni, ezeket annak idején megtettük, de azóta még egyszer mondom, változott az helyzet. A, Gyűrűbizottságban is eh, világosan elmondtam már, hogy az Európai Bizottság magatartási kódexének teljes mértékben legetettem a személyes megjegyzésekre, ennyit tudok mondani. Kanyete úr, elnézést, Kanyete úr, mondja Rivázi asszony, szeretnék... azt szeretnék kapni a metánnal kapcsolatosan. On the methane... A metán ügyében a erőfeszítés megosztás szabályozásában az egyik ágazat, amely részes a mezőgazdaság, ahol rendkívül jelentősek a metán kibocsátások. A tagállamok, amikor a klíma energia cselekvési terveket megírják, el kell mondják, mit tesznek az egyes ágazatokban, beleért a mezőgazdaságot is, beleért a metán kibocsátás is. És a bizottság értékeli, hogy ez elégséges-e. Jelen pillanatban nem dolgozzunk specifikusan metán témában, nem készítünk, nem tanulmányozzuk a témát. A szolgálataim nem teszik, ám a klímaváltozási cselekvési tervekben vizsgálódunk ez irányban is, és a bizottság más szolgálatai lehet, hogy tesznek valamit ebben az ügyben. Rendben. Köszönöm. Most a következő körben hozzászólók listájával folytatjuk. Jó néhány név van a listán. Kérem, senki se beszéljen többet, mint két percet. Rajl úr. Zwei Fragen. Két kérdésem lenne. Először is ha ön azt mondja, hogy újra szemeljek az energiahatékosságot és a megújuló energiák céljait, kérdés, hogy a bizottság miért döntött a jelenlegi számok mellett véletlenül, vagy erre jó okok szolgáltak? Éppen az imént mondta, hogy újra számítja, ha a parlamentnek más számai vannak, akkor más számai vannak. A bizottságnak van oka arra, hogy miért pont ezeket a számokat választotta másodszorban. Ugye itt a ö, parkolóhelyek ellátása az középletek esetében például a szupermarketeknél 30 percnyi parkolásra van szükség az ilyen esetekben. Ha pedig ilyen gyors kirakási helyekre van szükség, akkor 2500 euró helyett sokkal nagyobb összegbe kerül az ilyen kirakási parkolóhely, illetve a feltöltési hely, és itt ezt az ellentmondást mindenképpen tisztázni kell. Tehát a gyors feltöltésű állomások esetében minden szupermarketben öt ilyen állomást kellene kialakítani, és akkor ez annyiba kerülne áramot tekintve, mint a mint a szupermarket teljes áramellátás Ön szerint ez egy okos megoldás? Thank you very much, Kohlíček. Köszönöm szépen, Kohlicek úr. Děkuji. Eh, já mám těch otázek trošku víc. Za prvé, eh, pomalé nabíjení potřeb... Köszönöm szépen. A, a lassú töltés har, 32 amperes dugóhoz kapcsolódik, még a gyors töltés 64 ampereshez, ami általában nincs az általános európai, európai háztartásban. És ez mindez az elektromos autók terjedését erősen gátolja. Még egy dolog. A Connecting Europe eszközben, a gáz tekintetében, a észak-délával összekötésében Hol látja az igazi lehetőségét az Európai Unió észak és részének összes kapcsolásában? Következő kérdés. Kibocsátási célok. Nem csak a CO2-re vonatkozó, hanem más kibocsátásokra is kéne cél. Például szénhidrogének, PM10-ek, egyebek. Alacsony kibocsátású gépkocsik ügyében is van kérdésem. Nem látok semmit a hidrogén üzemanyagcellák ügyében. Az Európai Unió kilenc nagy városában tesztelnek buszokkal, elég a hidrogén hajtású buszokat. Fontos ez, mert szélerőművek a szélerőműveket esetek kivezetik, mert nincs rájuk igény, holott hidrogén üzemanyag termelhetnének, vagy tölthetnének. Aztán CO2 kibocsátási normák, hogyan fogják ezeket műszakilag megoldani, mert jelenleg elég önkényesen helyezik el őket. Fotovoltaikus energia, ott is kéne legyen egy kötelezettség arra, hogy legyen egy tartalék energiaforrás, mert nem mindig süt a nap. Ugyanez igaz a szélenergiára is. Aztán regionális blokkok. 16 ország van Közép-Kelet-Európában, amelyek magas feszültséginfrastruktúrát önkéntes alapon vezetnek be nem jó, hogyha egy bürokrata szabályoz, aki nem ért hozzá, nem ért a műszaki témájához, ez szétesi, ettől szétesett a hálózat. Metán. Az kötelezik a teheneket, hogy ne termeljenek metán? Hát az őrültség volna. A bányászati metán persze lehet korlátozni, meg a vízgazdálkodási, de csak erre terjed ki a lehetőségünk. Minutes, Jó néhány kérdést feltett ebben a rövid időben. Következő hozzászól Isten Blanco López. Muchas gracias, komisári. Eh, Köszönöm, biztos úr. Tudomásul vettük Trump azon döntését a közelmúltban, hogy az USA kivonul a párizsi megállapodásból. Ez most már nem egy fenyegetés, hanem egy tény. Az Európai Unió számára ez egy lehetőséget kínál, hogy a gazdaság dekarbonizációjában vezetőbb szerepet töltsünk be a jövőben és megújuló energiákra helyezzük a hangsúlyt. Biztos úr, ön ma megismételte, hogy a téli csomagnak a lehető leghamarabb valósággá kell válnia. És határidőket is megfogalmazott ehhez a céljainknak a globális célokat tiszteletben kell tartani, hogy 2050-ig dekarbonizálni lehessen a gazdaságot. Ön ezt mondta, én egyetértek a bizottság céljával, én egyetértek az Európai Bizottság reakciójával, amár ami Trump lépését illeti, ez eddig fenyegetés volt, most valóságá vált. Ugyanakkor nyomatékosítani kell, hogy ha mi az Európai Bizottság javaslatait követjük, és nem haladunk gyorsabban, akkor egyes célok, amik például az elektromobilitáshoz vagy az akkumulátorokhoz kapcsolódnak, azok nem lesznek elérhetőek, hogyha nem ö, leszünk ambiciózusabbak. Ezért kérdezem az Európai Bizottságtól, illetve öntől biztos úr, hogy ezen időszak alatt segítsen abban, hogy ambiciózusabb célokat kövessünk, mint az eredetileg kitűzött célok. Ezek a COP21 előtti időszak céljaira épültek ugyanis projektekről beszélünk itt a parlamentben, amelyek sokkal távolabbra mutatnak, mint az Európai Bizottság elképzelései. Egyetértünk egyébként a célokban hogy a Párizsi megállapodás céljának megfeleljünk. Köszönöm a hozzászólásokat. Következő a listámon Sean Kelly kollega. Köszönöm. Köszönöm elnök, és köszönöm biztos úr a résztes magyarázatait és válaszait. Én egy munkareggelén vettem részt, nem voltam itt az elején, ahol az energiát alakulás lokalizációja volt a cél, a téma. Kányete biztos úr, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy mit tehet a bizottság és mi, hogy helyben tudjuk a báin révén elérni a célokat, amely, amelyek csak így érhetek el. azt is elmondta, hogy májusban felülvizsgálják a célokat. Az akkor friss információ fényében, de azt is mondta, hogy lassan haladunk bizonyos témákban. Azon határidők fényében, amelyeket magunknak határoztunk meg. Lehet, hogy túl gyorsan haladunk egy kicsit, mégiscsak, és nem hagyunk elég időt arra, hogy a nemzeti kormányok, önkormányzatok, egyéb stakeholderek is fel tudják venni az ütemet, és fel tudják vállalni, ahelyett, hogy rákényszerítenék őket, hogy elkapkodják, és félre menjen a dolog. Ez tudnék aggaszt. A harmadik kérdés, említette a nemzeti cselekvési terveket. Van egy általános európai célunk. Nem Nemzeti célok nélkül ugyan. Kérdés, hogy hogyan lehet egyénileg mértékhez igazítani, benchmarkokhoz igazítani tagállamonként az előrelépéseket. Ezt hogyan tervezik? És egyébként köszönöm a jó munkát. Következő a listán Zorinyó úr. <coughs> Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Az elmúlt két nap itt Brüsszelben az elmúlt tíz év leg melegebb két napja volt. Az országomban is nagyon magasak a hőmérsékletek, hatalmas tűzvészek pusztítottak, óriási katasztrófa következett be több tucat halálesettel, és most az, hogy az amerikaiak kivonulnak a párizsi megállapodásból, hát ez, ez egy ok arra, ami miatt az Európai Uniónak épp hogy arra kell törekednie, hogy a Párizsi megállapodásban kitűzött célokat tiszteletben tartsa. Az Energiaunió irányításának árnyék jelentéstevője vagyok, és ez mindenféleképpen nagyon fontos lesz. Biztos úr, fontos, hogy ezen energiauniós irányítási jogszabályt a Párizsi megállapodás céljaihoz igazítsuk. Ha nem így történik, akkor politikai szinten elveszítjük a hitelességünket. Fontos ez a közember számára, fontos, hogy fellépjünk a klímaváltozás ellen. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament jelentés ebbe az irányba mutat majd kérdés, hogy számíthatunk-e az Európai Bizottság támogatására ebben hogy az Energia Unió irányítása összhangba kerüljék a Párizsban elért kompromisszummal. Köszönöm. Yeah. Uh, thank you. Köszönöm. Két további hozzászóló. Turmes kollega. Köszönöm, Jervi. Biztos úr az európai vállalások próbaköve hétfőn lesz esedékes. So the, the test for the... Tehát az európai vállalások megvalósítása próbaköve hétfőn lesz, amikor a miniszterek meg találkoznak, és az energiahatékonysági jogszabályokat felülvizsgálják. Ön nagyon elhatározott beszédet tartott ked reggel. Értem, hogy a máltai elnökségi gyűjszöveget készített. Van esély arra, hogy hétfőre megállapodásra jussanak. Ám van még egy nagy ország, amit én jól ismer, Spanyolország, amely a dolog nem a jó oldalon áll ebben a dologban. Én is tárgyaltam a spanyol miniszterrel, azt mondta, a legnagyobb akadály a spanyol kormány számára az Eurostat számviteli szabályaiban áll. Tudja biztosítani azt Spanyolországot arról, hogy az Eurostat számviteli szabályai változnak, és így ez probléma megoldódik. Sannal ugyanott voltam én is reggel ezen a találkozón, amiről beszélt. Erősen bünteti ez a, ez a számviteli szabályozás a városokat is a harmadik felek által finanszírozott energiatékonyságú intézkedések elszámolásában. Két, van két nagy elektromos e, vezeték van szükség, a biszkajai vezeték, amely Spanyolország, Portugál, Franciaországot költeni össze, másik pedig Írországot és Franciaországot. A két rendszeroperátorral tárgyaltam a héten, és azt mondták, hogy a költséghatékonysági elemzése két kapcsolat hálózatra vonatkozóan, vagy kábelre vonatkozóan negatív a, a, a piac tehát nem képes megépíteni ezeket, piac alapon nem állnak fel. És bár a, ezek a Connective Europe facility kaphatnának támogatást, úgy tűnik, nem világos még, hogy hogyha a költséghatékonysági vizsgálat negatív, kaphatnak-e hozzáférést. Nem abszurd ez? A Connecting Europe Facility célja éppen az, hogy segítse Spanyolországot és Portugáliát, hogy rákapcsolódjanak a, a kontinensre, meg hogy segítse Írországot, hogy a kontinenssel kapcsolatban maradjon, amikor a, a Nagy-Britannia kilép, és adózatatja majd. Tehát a, a cost-benefit elemzés és a hozzáférés között, a Connecting Europe hozzáférés között ellenmondás van. Ezt nem látja ön? Köszönöm, kollégák. Azt hiszem, én is tettek fel egy kérdést a végén. Az enyém az, biztos úr, azt vizsgálja, hogy az új piaci tervezés. A gáz a gáz oldalon, az elektromos és gázpiacon, ugye év, év, év év elején terveznek intézkedéseket ezzel kapcsolatban. Több alkalommal szóba került már az északi áramlat kettes témája, a Nord Stream, Nord Stream 2, és ön egy, ön egy új joga, jogi keretet tárgyal a balti térségre vonatkozóan e vezeték tárgyában. Mikor ad lehetőséget arra, hogy akár csak korlátozott formában is parlamenti képviselők megismerkessenek az önök jogi elemzésével, melyek alapján a bizottság úgy érvel, hogy joghézagva áll fenn, és a Nord Stream 2-t nem fedi le teljes mértékben a harmadik energiacsomag, nem illeszkedik teljesen abba, ha a megtárgyalt új jogi keret bár milyen módon gyengébb, mint a harmadik energiacsomag, nem jelenti ez azt, hogy a bizottság méltánytalan támogatást ad, indokolatlan és unfair támogatást ad az északi áramlat kettesnek? Mert az energiacsomag és az északi áramlat kettes abszolút átfedésben kell legyenek. A balti tengeri térségben is különösen ott, ahol EU tagállamok felségvizein vezet a nyomvonal. Ez szerintünk teljesen világos. És ez a kérdés. A két piac kompatibilitása és a harmadik energiacsomaghoz való illeszkedése az Európai Unió egészében. Hát biztos úr, most jönni a szó, hogy válaszoljon. Fordított sorrendben válaszolnék akkor. Hosszú vitákat folytattunk arról, hogy a harmadik energia csomaga az offshore megoldásokra alkalmazható-e. Hogyha ez világos lenne, akkor nem lenne az a probléma, mert most szembe kell néznünk. az összes unbundling, harmadik fél hozzáférési szabályokat mind próbáljuk most alkalmazni. Akkor, amikor ez az egész folyamat elkezdődött, ez egy vegyes projekt volt. A európai cégek és a Gazprom közös beruházása volt ez. Egy igazi kereskedelmi, úgymond kereskedelmi projekt volt ez de az Európai Bizottság jogi szolgálata azon a véleményen volt, hogy a harmadik eh, energiacsomagban nem voltak olyan rendelkezések, amelyek alkalmazhatóak lettek volna egy eh, olyan eh, gázvezetékre, amely egy harmadik országból indul és az Európai Unióban végződik. Ezért van az, hogy két dolgot is próbálunk most végrehajtani. Ezek közül az első az, hogy meg kell változtatnunk a jogszabályokat annak érdekében, hogy a gázpiaci szabályok alkalmazhatóak legyenek az offshore megoldásokra, ugyanakkor egy mandátumot is szeretnénk kérni annak érdekében, hogy ha a Nord Stream megépítésre kerül, akkor a harmadik energiacsomag erre kiterjedjen erre vonatkozó mandátumról, mert tárgyalnak a tanácsban, az Európai Parlament is véleményt fog nyilvánítani ez ügyben. Még nem tudjuk, hogy elfogadják-e vagy sem. De a jogászóink azt mondják, hogy az nem megy, hogy a jelenlegi szabályok szerint épüljön meg ez a vezeték. A Nord Streamről tudják, hogy hogyan gondolkodtam, Nord Stream 2 sem sokkal jobb. A gázpiacon ezzel, párhuzamosan vizsgáljuk a gáz szabályozási hálózatot, hogy a villamosenergiapiacot valahogy tudjuk szabályozni. A gázpiacon ugyanis nincsenek ilyenek eszközeink, az Európai Unió szabályozási keretére vonatkozó tanulmányt végeztetünk annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogyan múkodik a jelenlegi eh, szabályozási keret az érdekelt felekkel együtt eh, készítjük természetesen ezt, minél több eh, érdekeltet, érintettet bevonva, majd ez alapján fogjuk eldönteni, hogy a jelenlegi szabályokat érdemese átdolgozni, és ha igen, hogyan smiként. miként. Ez nem szerepelt a munkaprogramunkban, de hát változásra volt szükség, ezen dolgozzunk. A töltőpontok problémája azt hiszem, hogy mindenki számára világos. A töltőpontokkal kapcsolatban az alternatív üzemanyagokra vonatkozó irányelv vezeti a kezünket. A normális és a gyors töltőpontok 3,7-től 20 kW-ig terjedő töltőpontokról beszélünk. Tehát Rajl úrnak ez ügyben teljesen igaza van. Nagyon komoly igény van a gyors töltőpontokra, de hát a jövőbe tekintünk, hogyha van e, ilyen igény, akkor majd lesz olyan vállalkozó, aki ezt az igényt kielégíti. Éppen ezért azt mondjuk, hogy meg megfelelően eh, elő kell kábelezni az új épületeket, annak érdekében, hogyha valaki később úgy dönt, hogy otthon tölti eh, a járművét, akkor ezt megtehesse. A középületekben két fajta megoldás eh, is elképzelhető. A hagyományos töltőpont valaki két óráig tölti csak az autóját mondjuk a bolt parkolójában, az, az nem tudja teljesen újra tölteni az autót, de ahhoz elég, hogy hazamenjen vele, de az autópályák mentén amikor egyszer valaki 400 kilométert akar menni az autóval, akkor itt gyors töltésre van szükség 10-15 perc alatt. Tehát ez egy bonyolult összetett kérdés, ahogy azt említettem de az elektromos közlekedés elkerülhetetlen, ez, az, ez a jövő, viszont töltőpontok nélkül nem lesz elektromos autózás Európában. Megfelelő tempóban, megfelelő tagállami segítséggel, uniós pénzekkel, de ezt az infrastruktúrát ki kell dolgoznunk, különben nem tudjuk majd az emissziót csökkenteni a a cindoxi célokat nem tudjuk a belső égésű motorokkal megfelelően teljesíteni hosszú távon. Ez világos mindenki számára. Volt egy kérdés egyébként azzal kapcsolatban is, hogy hogyan állapítottuk meg a különböző százalékokat. Nos, az Aténi Egyetem mod modellezési rendszerére támaszkodtunk, és a legfrissebb adatokon, a szimuláció idején elérhető legfrissebb adatokon alapult mindez, nem csak az Európai Bizottság jelentését vettük tehát alapul. Vannak olyan parlamenti képviselők, akik féltek a figyelmünket arra a tényre, hogy lehet eh, különbség, diszkrepancia az energia árak tekintetében. Egy forgatókönyvet eh, elemeztünk, a legfrissebb elérhető árak kapcsán energia hatékonyság és 30%-os megújuló energiaforrás arányra vonatkozóan 35-40-45 ezt elemeztük. Én ezt kértem a szakembereinktől, Elmentem, ameddig csak tudtam a kollégiumon belül a kompromisszum érdekében. Mindent megtettem, amit tehettem a kollégákkal. Energiahatékonyság szegyében még az Európai Tanács kérésénél is tovább mentünk. Amikor a zár, zárásképpen meghozza az Európai Parlament a döntését ez ügyben, hát én költséghatékonyság mellett megfizethető leghatékonyabb megoldásokat szeretném, hiszen úgy érzem, hogy fontos, hogy az európai ipar versenyképességét ne ássuk alá. És személyes meggyőződésem, hogy az innováció sokkal gyorsabban működik majd, mint azok a célok, amelyeket mi politikusok lefektetünk a megújuló energiaforrások versenyképesek lesznek támogatások nélkül is, ebben biztos vagyok. Amikor a zéró kibocsátásról beszélünk, akkor nem csak az elektromos autókról beszélünk, a hidrogén cella is, és általában az üzemanyag cella is fontos összetevője lehet ennek a mixnek. Turmes úr kérdésével kapcsolatban az új számítási szabályokat szeretnénk minél hamarabb bevezetni még júliusban. Egész évben foglalkoztam ezzel, hogyha az energia hatékonysági szerződéseket gyorsabban ki lehet dolgozni, akkor ez az Európai Unió egészének az érdekeit szolgálja, és ez a munkahely teremtés tekintetében is fontos. Az energia hatékonysági projektekben az a szép, hogy a kis és középvállalkozásoknak nagyon megfelel, akik a valós munkahelyeket létrehozzák. De mit jelent ez Spanyolország esetében? kérdezi Türmes úr. Hétfőn, hogyha az Eurostat kérdést megoldjuk, akkor pozitívak lehetünk? az elnök közbeszól. Kedves kollégák, akinek nem adtam szót, az ne ragadja magához a mikrofont biztos úr válasza. Nos, az energiahatékonysági e, szerződések ügyében ezeknek megvan, úgy érezzük, a saját e, e, eredményük, elényük. A szabályokon, az iránymutatásokon dolgozunk, mindig vannak persze problémák, de ezeket meg tudjuk oldani. Volt még egy kérdés, amelyben arra utalt, hogy néha a költséghatékonyság nem világos az egyik összetevőre. Két eleme is van ennek a operációnak. Egyrészt a költséghatékonyság, illetve az ellátás biztonsága. Ez is egy figyelembe veendő szempont, a kettőt kell valahogy összhangba hozni. De igaza van, néha vannak olyan projektek, amelyekre szükség van, és hogyha administratív megszorítások miatt ez ellehetetlenedik, az baj. Ja igen, igen, igen, igen, a kormányzás irányítási kérdés, Zorinyó úr. Egyrészt eh, kérem fogadja el együttérzésemet a portugáli borzasztó események áldozatai és családja irányában. Szomszédos ország vagyunk, eh, eh, nálunk is szoktak erdőtüzek emberi életeket követelni, ezek borzasztó események, amelyekkel, amikor is az ember elgondolkodik azon, hogy mit tehet annak érdekében, hogy segítsük egymást, amikor ilyesmi előfordul. Európa szolidaritás, a tagállamok közötti szolidaritás ilyenkor kell, hogy működjön. Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben van Portugália. Nyilvánvaló, hogy a globális felmelegedés itt, itt van Európában. A legforróbb nyárra számíthatunk, mondják sokan. A déli országokat különösen érzékenyen érinti ez. Tehát lássuk a kérdését. A kormányzás talán a legfontosabb kérdés, amivel most itt dolgunk van. Amit ennek a megoldását nem halogathatjuk, hogyha vannak nemzeti célok, amiket nem teljesítenek, akkor kötelezettségszegési eljárásokra számíthatnak. A globális célokat a, a, a tagállamok különben hogyan teljesíthetnék. Tehát én tudom, hogy ez mennyire fontos, nemzeti kötelező célkitűzések nélkül nem megy, Bármi is lesz, a kormányzás nagyon fontos összetevője eszenek csomagnak. Képzeljék csak el, az effort sharing által érintett ágazatokban autógyártás, közlekedés, itt mi történik? Itt a nemzeti kötelező érvényű cégtűzések vannak, de hát a nemzeti célokat a különböző ágazatoknak kell elérniük, ehhez megfelelő governance döntésekre van szükség. Az Európai Bizottságban ellenszélben vitoláztunk ez ügyben. Volt valamilyen governance döntés, még egy szigorúbb szabályozásért harcoltunk. Tudom, hogy ön Turmes úr is dolgozik ezen a kérdésen. Biztos vagyok benne. Paris Agreement. Um, the, the, the governance as, as it was established is a governance kérdésekben olyan döntést hoztunk, hogy 5 éven belül szülessen meg a végső döntés, egy, ezt megelőzi egy úgynevezett stock taking, 15 éves stratégiát dolgoztunk ki, ami egyébként a Párizsi megállapodás alapelvének megfelel. E, biztos vagyok benne, hogy ez egy alapvető eszköz lesz, hiszen az integrált e, nemzeti tervek az öt éves ciklushoz szorosan illeszkednek, amelyet a Párizsi megállapodás is lefektetett. Úgy érzem, hogy ez nagyon jó eszköz lesz annak, hogy az Európai Unió a vállásait teljesítse, sőt egy ambiciózusabb célokat tűzön ki maga elé. Ez egy <clears throat> sok összetevős, bonyolult kirakós játék 95%-os csökkentést javasoltunk, szinte biztos vagyok benne, hogy lesz egy olyan governance regulation, tehát kormányzási vagy irányítási rendelet, amelyel meg tudunk felelni az ensz belüli éghajlat változási vállalásainknak. Köszönöm biztos úr az eszmecserét. Nagyon átfogó, mélyreható volt ez. Köszönöm a válaszokat, válaszokat és az elején tartott beszédét. Biztos vagyok abban, hogy lesz még alkalmunk találkozni, és szükséges is lesz ilyen érdekes eszmecseréket tartani. Köszönöm. Következő naprendünk következik, ha kérhetem, Paul Rübiget, hogy váltson fel mert nekem más kötelezettségemet kell ellátnom. Köszönöm. Mert Jaromír, neked sincs. Te se tudsz váltani, ugye? Jaromír. Parancsolj akkor. Who's the lady of the Mesan? The, request of the Mesan. The lady was of Mesan. Ich möchte mich recht herzlich auch noch beim Herrn Kommissar bedanken. Köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak, hogy lehetővé tette, hogy itt lefolytassuk ezt a korai eszmecserét, és most pedig áttérünk a napirendünk 15-ös pontjára. Itt az Európai Hírközlési Kódex átdolgozásáról van szó. Lesz itt egy eszmecsere ezen téma kapcsán, mégpedig ugye február 6-án Del Castillo asszony már bemutatta ezt az anyagot, és aztán március 31-én 700 módosító érkezett, és az is nagyon érdekes, hogy a kult, illetve a libe szakbizottság számos módosítóval részt vett ebben a munkában, azonnal bele is vágnék, és megadnám Del Castillo asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem, tudják, azzal, hogy fókuszáltan kell megközelítenünk a témát, bár volt lehetőség egy szélesebb merítésben megvizsgálni azt is, hogy mennyi, mekkora jelentősége van ennek a témadossziénak Európa, európai társadalmak, gazdaságok szempontjából minden szinten. És ezek a döntések milyen kihatással vannak. Az irányban, hogy a digitális technológiák a lehetőségeket kiaknázzuk, ez a történet lényege. A bizottság javaslata ekkor született meg, az infrastruktúrás aspektusokat kiemelve, tekintettel arra a tényre, hogy szükség van több száz milliárd euróra ahhoz, hogy a magas kapacitású infrastruktúra létrejöjjön, és ennek hatása van nyilvánvalóan a, van, meg kell jelenjen a szabályozási keretben is a versenyképesség, a kockázat, a, a hosszú távú meg, befektetések megtérülésének előláthatóság és általában a kiszámíthatóság fontos szerepet játszik. Arra szerettem volna, szerettem volna emlékeztetni önöket a, a dolog összefüggéseire és a fő célokra, melyek révén igyekszünk hozzájárulni e szabályozással a célok eléréséhez. Először is szeretném megköszönni a, a szereplőknek, kezdve árnyék előadó kollégáimmal, azt hiszem mindannyiuk komolyan hozzájárult, pozitív módon, pozitív hozzáállásával az előrehaladáshoz, amely megkerülhetetlen ezeknél a folyamatoknál, ezeknél a feladatoknál. És köszönöm az érdekes javaslatokat, Ezeket igyekszem majd fedésbe hozni. Mindegyik javaslatra elmondható, hogy nagyon érdekes. Azt is hozzá kell tegyem, hogy az a technikai csapat, melyet a frakció és az ITRE rendelkezésünkre bocsátott és megszervezett, kiváló munkát végzett. Hadd hangsúlyozom ezt még egyszer. Most pedig néhány aspektusát vázolnám fel a mostani helyzetnek. Először is van egy menetrendünk, mely július 11-ére irányozta elő. A lépést július 22-én szavazott, szavazna az IMCO, ám kérte a halasztást, mert nem tudják tartani a menetrendet, tehát végül is az IMCO szeptember 4-én szavaz, mi pedig szeptember 11-én. Ez nem nagy kihatással van az elemzéseinkre, hiszen a nyár itt van, végső döntéseket kell hozni a nyári szünet előtt. Ez azt is jelenti, hogy az utolsó árnyékalódó ülés július 11-én lesz. E héten is lesz egy. Ez a helyzet. Milyen előrelépéseket tettünk? Hát a, spektrum tekintetében világos az áttörés, efelől nincs kétség. Nagyon konzisztens, előzetes kompromisszum létrejött. Kompromisszumnak akkor nevezhetők majd, ha lezárulásra került. Ez egyfajta előkompromisszum, tehát mely tartalmazza minden spektrusát a spektrumnak, spektrum témának. Ez a legfontosabb a hozzáférés mellett. Megállapodás született a nagyon nagy kapacitású hálózatok definíciójában, ez is fontos aspektus. Pontosan tudni kell, merre haladunk. És a definíció létrejöttével most már elkezdhetjük a hozzáférést érintő vitákat, amelyek konkrét intézkedésekhez vezetnek. Mert a sikerül házatokat meghatározni az jó, de nincsenek eszközeink arra, hogy ezt a rendeletet, a hozzáférés úgy alakítva, hogy ez előrelátható legyen, biztonságot adja, befektetőket vonzon a témához, az nem lesz elég. A definíció, tehát önmagában nem elég. Az előzetes kompromisszumos módosítók tehát megvannak a spektrum témájában, most már a hozzáférés lehet koncentrálni. Itt több téma merült fel, vitát, meg kell vitatni őket, a társfinanszírozási, a kofinanszírozási modelltől kezdve az Európai Unió által, a bizottság által javasolt eszköz felhasználásának mikéntjéig, amely ösztönzőket nyújtana a nagy kapacitású hálózatok elindításához, mert ez is kapcsolódó téma, aszimmetrikus kötelezettségek, aztán annak a lehetősége, hogyan lehet a nem versenyképes oligopol helyzeteket kezelni, amelyek Európában most ugye nem jelentenek problémát, de máshol igen, egy bizonyos országban, vagy a kockázata fennállhat valahol. Most pedig ugye az árnyékelődokkal tovább folytatjuk szoros kapcsolatban együttműködve, a szakbizottságban visszük majd a munkát. Semmit, el, mindent el lehet mondani. Nagyon jó az, hogyha gondolkozhatunk róla ebben a körben, és megvizsgálhatjuk, miképpen illeszkedhetnek ezek a gondolatok az általános módszertanba, amely kijelöli ennek a témának a pályáját. Köszönöm a néppárt nevében. Köszönöm szépen. De Castillo asszony alajadóként nagyon jól felvezette ezt a témát. Moving in the uh, agreed great speed, council is a little bit maybe slowly. Lehet, hogy a tanács egy kicsit lassabb, és az IMCO szeretett volna egy kis extra időt. Összességében aktívan próbáltuk mindezt megváltoztatni, de reméljük, hogy a kívánt eredményt elérjük. Egy digitális infrastruktúrát kívánunk teremteni annak érdekében, hogy az adatgazdaság Európában valóságá váljon, ezért ebben a kontextusban nem a megszokott kerék dolgok nem, mennek, nem mehetnek tovább a rendes kerékvágásban. Javítani kell, többet kell tennünk a nagy kapacitású hálózatokba fektetett pénzeket újra kell gondolni. A spektrum és az üzleti modellek, illetve a meglévő piacok ügyében szeretném azt látni, hogy valóban a verseny teremti meg ezt a keresletet az 5G esetében eh, az infrastruktúrális hálózatok eh, ügyében én nem vagyok annyira szkeptikus, hogy az infrastruktúrára valóban mekkora igény lesz, ugyanakkor politikusként nem szeretnénk, hogyha Európa még megosztottabb lenne digitálisan, hanem éppen fordítva. Fontos, hogy Európa egészét egy digitális piacként eh, kezelhessük, és az eh, egészségügyi szolgáltatások, új bizneszi, új üzleti modellek számára az elektronikus kormányzás megvalósul. Nem tudom, hogy lesznek digitális különbségek mindenkinek joga van egy gyors hálózathoz való hozzáférésre. Tehát zárásképpen azt hiszem, hogy jó irányba haladunk. Fontos, hogy versenyképes maradjon a piac, ne új monopóliumok ne jelenjenek meg, miután befejeztük ezt a jelenlegi folyamatot. Köszönöm Kumpel Natrinak, az ECR nevében Tochanovszki úr következik. Jana Vázsi. Köszönöm szépen. Eh, ahogy elmondotta, hatalmas súly, súlyú, fontosságú és méretű csomag ez, a felelősség is ennek megfelelő. Hiszen a piac rendkívül gyorsan fejlődik, nagyon nehéz kvantifikálni azt a pénzösszeget, amelyre szükség lesz. Ezért örülök annak, hogy a kompromisszum részeként nagyon nyílt vitát is folytatunk. Mindebben nagyra értékelem azt, amit kollégánk, kollégáink tettek, azt a munkát, amelyet a jelentést elvégzett, hiszen minden ö, módosított figyelembe vett, és a hatalmas szám módosító mutatja azt is, mennyire bonyolult összetett téma ez. Azt is nagyon értékelem minden mellett, hogy milyen módon sikerült a magas kapacitású hálózatok, illetve a hozzáférés meghatározását megoldani. Mert hogy megint csak mondom, rendkívül bonyolult témák és feladatok ezek. És bár a legtöbb dolgban egyetértek a jelentéstevővel, és örömmel látom azt is, hogy vannak jövőre mutató megoldások is, azért egyes esetekben a nézeteink különböznek. Például a nemzeti ö, szabályozók jutalmazással, illetve ellentérítés, meg témában, és némás, néhány egyéb témában is. Ami pedig a spektrumot illeti, legyünk arra is figyelemmel, hogy 28 különálló piac van most, és az eléggé széttartóak jelenleg nagyon különböznek. Alapvetően. A más széttartó körülmények miatt mások ezek a piacok, persze meg tudjuk majd oldani. Aztán az átfedést sekre is gondolni kell. Nagyon szépen köszönöm kollégámnak ezt a munkát, amelyel, mint mondottam, sikerrel járt abban, hogy megteremtse a kapcsolatot, a tematikus kapcsolatot a két témadosszié között, amelyek együttesen kell, kézekézben kell, hogy haladjanak. Nem lehet őket szétválasztani tematikusan. És a két javaslat konzisztens is kell legyen. Ezért mondom, hogy harmonizálni kell a menetrendeket, és azt várjuk, hogy szeptember 11-én mind a két témadosszié együtt kerül elfogadásra. Azt biztosítandó, hogy ez a konzisztencia továbbra is fennmaradjon. Köszönöm szépen az együttműködésüket, Kastély asszony, köszönöm. Szerintem nagyon javaslat fog tető alá jönni ezzel majd. Ja, eh, you. Köszönöm. Következőként az Alda részéről Kaja Kálasz kapszótessék. And, uh... Köszönöm. Köszönöm az előadó munkáját. Nagy dosszié ez, rengeteg módosító érkezett. A frakciók álláspontja nem tér el annyira jelentősen. Azt hiszem, egy egységes spektrumpolitikára van szükség, illetve bizonyos fokú jogbiztonságot is garantálnunk kell a licenc tulajdonosoknak, legalább 25 évre beszélünk, amelyet esetleg fél időben felül lehet vizsgálni. Annak érdekében, hogy a spektrum maximális kihasználtsága biztosított legyen a Eddig nem haladtak túl jól a dolgok a nagykapacitású hálózatok ügyében. A nagykapacitású hálózatokat 2025-re szeretnék teljesen kiépíteni, tehát az Európai Bizottság kereskedelmi szinten nem megfelelő megközelítést alkalmaz not be a legal requirement for A szabályozók számára fontos elemezni a nagykereskedelmi piacokat is, ugyanakkor mégis ez nem mindig ugyanazokra a következtetésekre mutat. Az oligopóliumok, monopólok, monopóliumok kialakulása kapcsán valószínű, hogy a dereguláció az oligopóliumok kialakulását jelenteni, ezért ezt a javaslatot sem tudom támogatni. A szolgáltatások definíciója kapcsán értem, hogy ezt nem, ezen nem akar változtatni az előadó, de az ITRE felelőse a fogalom meghatározásoknak. Mégiscsak beszélnünk kellene erről végül, de nem utolsó sorban úgy érzem, hogy a bizottság eh, javaslata a távközlési egységes piac eh, szempontjából nem teljesen eh, ambíciózus, óriási hibát követnénk el, hogyha ez ügyben nem nőnénk fel a feladathoz. Ennyit szeretnék elmondani, a kompromisszumokat pedig várom. Ennyit szerettem volna felolvasni. Köszönöm. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Köszönöm, Raymond kolléga nincs itt. Az FDD részéről David Borrelli kapszót tessék. Eh, Köszönöm, elnök úr. A mi módosítóink abban az irányban mutatnak, hogy a versenyt kell inkább ösztönözni, akár az infrastruktúrák, akár a szolgáltatások kapcsán. Meg vagyok győződve arról, hogy az e- digitális egységes piac megvalósításában mi, Európai Parlament mindig középpontba kell, hogy helyezzük a polgárokat, hogy valós verseny alakuljon ki, és megtörténjenek a szükséges beruházások, hogy a konnektivitási célokat elérjük. Jelenleg az európai polgárok csupán 40%-a, akik vidéken élnek, tudnak hozzáférni az új generációs hálózatokhoz. A hálózathoz való hozzáférés alapvető jog szerintem, és dolgozni kell azon, hogy a szélsávhoz hozzáférjenek a kevésbé jó módú családok és a vidéken élő lakosság is. A bizottság egyes javaslatai a nemzeti szabályozó hatóságokra nagyobb terheket rónának, ahogyan a Berek is állítja, pozíciójában csökkentenék a rendelkezésre álló eszközöket, hogy volt monopóliumok és mobil oligopóliumok hatását csökkenteni lehessen korrigálni, kell tehát, annak érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok a versenyt és a polgárok érdekeit tudják ösztönözni. A szabályozóknak az összes eszközt tudniuk kell használni, amelyek rendelkezésükre állnak. A hozzáféréshez való, a hozzáférési kötelezettség közül a legfontosabb a fizikai hozzáférés. Ez a fajta hozzáférés típus, ahogyan a mi módosítóinkban is szerepel, mindig az első eszköz kell, hogy maradjon, hogy garantálni lehessen a fenntartható versenyt és a szükséges beruházásokat. Ami a spektrumot illeti szerintem ambiciózusabbnak kellene lennünk, az európai polgárok, vállalatok jobb koordinációban kell, hogy részesüljenek már, ami a spektrum gazdálkodást illeti. Jó, hogy felülvizsgálják az engedélyeket, azonban meg kell nézni, hogyan fog a tanács tárgyalni a trialógusban, és hogyha nincs erősebb, ambiciózus a pozíciónk a parlament részéről, akkor a kisebb szereplők és a non-profit szereplők kizárásra kerülnek a spektrumhoz való hozzáférésből. Végezetül ugye én vélem, hogy a parlamentnek sokkal ambiciózusabb álláspontra van szüksége a szeptember 11-i szavazáson, mert az elektronikus hírközlési kódex az egyetlen alkalom arra, hogy biztosítsuk, hogy a következő évtizedben a távközlés ágazata a fenntartható versenyen alapul garantálja az innovációt és a polgárok érdekeinek védelmét. Maga a bizottság figyelmeztetett arra a hatástanulmányában, hogy a verseny befolyásolja leginkább az operátorok döntéseit mindenképpen ragadjuk meg ezt az alkalmat, hogy az összes polgárnak garantáljuk a hozzáférést, a korlátok nélküli konnektivitáshoz a nagysebességű vezetékes és mobil hálózatokon keresztül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok további felszólalót. Köszönöm. Akkor az Európai Bizottság képviselőinek, Vézel Derábának adok szót, tessék. Uh, thank you, thank you, Mr. Chairman, and, uh, and uh, first of all, I uh, would like to congratulate uh, the committee uh, for the progress. Köszönöm, nagyon uh, átfogó és bonyolult uh, téma ez. Spektrum ügyben üdvözöljük azt a tényt, hogy a közeledtek az álláspontok. és az Európai Bizottság eh, gondolkodása úgy tűnik, hogy nem áll rettenetesen messze az önökétől. Volt egy konkrétum a spektrummal kapcsolatban. Kalasz asszony is beszélt erről. Parliament also uh, shares uh, the ambition of the Commission to uh, provide uh, uh, legal certainty. Uh. Az Európai Bizottság célja az, hogy a befektetők számára jogbiztonságot garantáljunk, akkor, hogyha a, a vezeték nélküli hálózatokba óriási pénzeket fektetnek. Ez talán fontosabb, mint a múltban volt, amikor is az 5G hálózatokról beszélünk. Nagyon sűrű hálózatok, nagyon komoly befektetéseket igényelnek. A fildős felülvizsgálat kapcsán minél hosszabb a időre szól a licenz, annál fontosabb, hogy ha nem jól működnek a dolgok, akkor a hatóságok közbeszólhassanak. megvan a mechanizmus arra, hogy megerősítsük mindezeket, de a félidős felülvizsgálat ügyében talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy nehogy egy olyan rendszert teremtsünk, amely gyakorlatban lehet, hogy bizonyos bizonytalanságot hozna a rendszerbe. Általában ugye 20 évről beszélünk, a jelenlegi mechanizmus nem tudtam megelőzni azt, hogy a hatóságok ezt a rendszert jól igazgassák. Ez tehát egy megjegyzés ezzel kapcsolatban. A hozzáférés tekintetében természetesen üdvözöljük a sajátos megközelítésüket, a nagy kapacitású hálózatokkal kapcsolatos fogalom meghatározásokhoz fűződő vita igazából az Európai Bizottság javaslatától nincs túlságosan messze szerintünk. Ambiciózusnak kell lenni a javaslatnak, éppen azért, hogy ez az elkövetkezendő években az össze, a távközlés tekintetében felnőjön a várakozásokhoz. Az Európai Bizottság alapvetően így gondolkozott ez ügyben. Ha jól tudjuk, akkor az önök szakbizottsága is osztja ezt a véleményünket többé-kevésbé. Ugyanakkor ne felejtsük azt el, hogy a nagy kapacitású hálózatokat nem csak fix vezetékes hálózatokon keresztül lehet a jövőben biztosítani, hanem bizony az 5G hálózatok is segíthetnek ebben vezetékmentesen. A piac szabályozás kapcsán, illetve az ügyben, hogy megfelelő garanciákat biztosítsunk a verseny és a befektetők számára. Természetesen mindig is a verseny eh, hívei voltunk, ezért értelemszerűen javaslatunkat a meglévő SMP eh, keretre építettük. Bebizonyosodott erről, hogy ez egy jó, rugalmas eh, keret ahhoz, hogy a piaci problémákat érdemben kezeljük, például a verseny ügyében, tehát nincs okunk eltérni ettől. Ugyanakkor szükség van arra, hogy megfelelő eszközökkel bírjunk, és a nagy kapacitású hálózatok kiépítésének problémáira valahogy reagáljunk, különös tekintettel a legnehezebb területeken, hogy elkerüljük azt, amire utalt a kollega, ez ugye a digital divide, tehát a digitális megosztottság. javaslatunkba beépítettünk mindenféle ösztönzőket az infrastruktúrális fejlesztésekre, amelyekről úgy gondoljuk, hogy fontosak, hogy megmaradjanak. Úgy érezzük, hogy ennek a rendeletnek a piac elemzésre kell épülnie, néha nagyon korlátozott földrajzi területeken, hiszen a célunk az, hogy a kiskeredemi kiskereskedelem piacán a végfelhasználók valóban versenyképes szolgáltatásokban részesüljenek. Azt hiszem, hogy némi félreértést tapasztaltunk az ügyben, hogy a szabályozóktól megkövetelnénk azt, hogy a kiskereskedelmi piacokat elemezzék. Be tudja fejezni, mondja az elnök. Ez nem szerepel egyáltalán a javaslatunkban, ezt ne állítsák. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a szimmetrikus jogorvoslatokkal kapcsolatos szabályok működjenek. Tudjuk, hogy ezek a, a hálózatoknak a egyes részei nem mindig megvalósíthatóak, ezért van szükség ilyen szimmetrikus szabályokra. Úgy érezik, hogy erre vonatkozóan némi korlátozást ugyanakkor be kell vezetni, hiszen nem akarjuk tönkretenni a, a új befektetők és a kis szereplők számára eh, nem túl vonzóvá tenni ezt, pedig hát számunkra az a fontos, hogy új hálózatokba pénzt fektessenek ezek az alapvető gondolatok, amelyeket szerettem volna önökkel megosztani ismét. Eh, szeretnék köszönetet mondani önöknek mindazért a munkáért, amit elvégeztek. Biztos eh, vagyok benne, hogy nagyon jó lesz a parlamentben a végeredmény, amikor szeptemberben lezárjuk remélhetőleg ezt a dossziét, és mondanom sem kell, hogy az önök rendelkezésére állunk, ha bármiféle kérdésük van. Köszönjük, köszönjük, mondja az elnök. Pilar del Castillo zárja le a vitát. Igen. Nekem is tetszett. Én is szeretem volna megköszönni a bizottságnak a folyamatos készségét és segítségét folyamatosan kapcsolatban volt a parlamenttel, igyekezett technikai szakmai megoldásokat találni a vitatott, a még nyitva álló vitatott kérdésekben. Ezt, ezt meg kell köszönnöm. Ahogy az elején elmondtam, most is leegyeztem mindent, amit képviselőtársaim kiemeltek hozzászólásaikban és biztos vagyok abban, hogy teljesítjük a várakozásokat e témadosziék kialakításában, és az összes kapcs kapcsolódási pontot, közlekedési és infrastruktúrás kapcsolódást, amit az európai társadalmak és gazdaságok, amely régén tartanak, valóban létrehozzuk. Köszönöm, Pilár. Én azt akartam elmondani még, hogy az ITRE-ben szeptember 11-én lesz a szavazás, hogy Pilár is utalt rá, az IMKO még, IMKO-nak lesz majd még ideje ezt követően tehát. Következő pontunk az Európai Elektronikus Kommunikáció Szabályozási Hatósága. Evszent Tosanovszki az előadó, Összesen 441 módosító futott be, kompromisszumos csomagokba sikerült őket összefoglalni, amelyek a témadosszié teljességét lefedik. Most Efszent Tosanovszét kérem, hogy magyarázza előtt percben az álláspontját. Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm árnyék eladó kollégáimnak az együttműködést, és azért fontos ez, mert a kiinduló álláspontjaink nem tették könnyűvé a közelítést, és nagyon sok széttartó véleményt kellett összekovácsolni, több ülést tartottunk, és nagyra értékelem a nyílt őszinte és konstruktív eszmecserét ezek során. A szavazás szeptember 11-én lesz, az elektronikus kommunikációs kód térjemmel együtt. Igyekszünk ezt a két jelentést összekapcsolva kezelni, a lehető legközelebb hozva őket egymáshoz. Hadd említsen meg azokat a fő elemeket, melyek alapján a parlamenti kompromisszumok, amelyekre alapulnak majd, és amelyek a fő építő kocká építőköve a jelentésnek. Abban mindannyian egyetértünk, hogy szükség van a koordináció javítására a tagállami szabályozó hatóságot, annak érdekében, hogy ezt hatékonyabbá tegyük, és a koordináció konzisztensebb legyen Európa szerte az érintett témákban. A másik oldalon viszont nagyszerű tapasztalatot ö, szereztünk a jelenlegi verek formában, a parlamentben is, nagyon jó hír névetett szörteberek, a szakértelmére joggal lehetnek büszkék. A, hiszen voltak szabályozási feladatok is, amelyek felmerültek. A fő kérdés, amely felmerült, és amelyet meg kell oldjunk, hogy vajon a bereket és a támogató irodát egy nagy ügynökségé ötvözzük-e, ez volt a bizottság javaslata gyakorlatilag, vagy hagyjuk fenn a jelenlegi kettős intézményi struktúrát, mely eddig sikeresnek bizonyult, és kiállta az idő próbáján. Jelentéstevőként én örülök annak, hogy sikerült többséget szereznünk egy konzervatívabb módszert mellett, amely a kettő struktúra jelentős elemeit továbbra is fenntartaná. Ám erősítendő ezt a múltbeli tapasztalatok alapján lehet lépéseket tenni. A berek maga is erősíthető, fontos, hogy jogi ö, személyiséget nyerjen, ezzel a parlament álláspontját is tiszteletben tartjuk, mely álláspont a tárgyalások eredményeképpen jött létre, a kódban levő tárgyalások eredményeképp. A berek új feladatokat is kap, jogilag kötelező döntéseket hozhat. Ez is megjelenik a berekre vonatkozó javaslatban. Nyitváló kérdés még az, hogy vajon a berek működtesen -e egy fellebiteli uh, hatóságot. Szerintem a mai árnyék előadó ülésen ezt a kérdést is megoldjuk majd, Szerintem komoly akadályt nem jelent majd a megállapodás előtt. A, a szabályozó hatóságra vonatkozó és a munkacsoportokra vonatkozó szabályokat is sikerült hatékonyabbá tenni, ami pedig a berek irodát illeti, a bizottság által javasolt javító módosításokat is elfogadtuk, amelyek a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésen alakulnak. Az a tény, hogy a Berek hivatal voltak éppen egy EU ügynökség kiemélésre került a, a Berek hivatal új elnevezésében. A neve hivatalos az Európai Ügynökség az Európai Elektronikus Kommunikációs Hatóságok támogatására. A, a Berek mozaik név is fennmarad. Ugyanakkor az igazgatók kijelölésének tárgyában az Európai Parlament hatáskörét fenn kell tartanunk. Ezt az Európai Bizottság javaslat némileg sorbította volna. A, a berek új feladatokat is el kell lásson, melyek főleg a roaming kódból adódnak. Ezt bele kell építsük majd a szövegbe, hogy konzisztens legyen az Európai Unió többi joganyagával, ám nem kell mindig megváltozni, hogy ne kell mindig változtatni a jogszabályokat. Azt is meg kell látni, hogy nagyon sok új feladat adódik a piac gyors változásával, ám hiszünk abban, hogy a berek képes lesz a feladatai ellátására, és a review záradék is ezt szolgálja, meg kell majd vizsgáljuk, hogy a kettő struktúra továbbra is helytálló vagy sem. Az új feladatok a berek számára nyilvánvalóan nagyobb terheket rónak automatikusan a berek hivatalra, ezért fontos, hogy megerősítsük az emberi erőforrásokat 40-45 munkavállalóval. És még egy utolsó gondolat, úgy gondolom, hogy a biztos jelölt, Maria Gabriel, nagyon pozitívan szólt e, erről a témáról is, és még egyszer szeretném megköszönni a jó együttműködést önökkel, várom a további egyeztetést az árnyék előadókkal. Szerintem jó irányba haladunk, és sikerül majd időben lezárni a téma dossziét. Köszönöm szépen, Evzen. A következő hozzászóló Karin Szúra néppárt részéről. Apologize Bocsánatot kért, hogy nem lehet itt, ezért felolvasom, amit mondani szeretett volna. Kedves kollégák, e, először is Tomenovszki úrnak és a kollégáknak köszönöm, kiváló volt az együttműködés ez ügyben. Az igazi kérdés nem a berek formátumát, hanem funkcióját érinti. Nem szabad szem előtt évesztenünk azt, hogy mire is van szükség, amikor a formáról beszélünk, ennek a testületnek, az Európai Hírközlési Hatóságok testületének az új formájáról beszélünk, az igazi aggodalmam nekem az, hogy az új struktúra esetleg növelné a bürokráciát. Meg kell vizsgálni más lehetőségeket, azt, hogy hogyan tudunk javítani a jelenlegi struktúrán. Az új ügynökség létrehozása nem lesz a fragmentációra gyógyír, nem lehet szerintem ezzel megoldani. Az új berekre vonatkozó kódex tekintetében a legfontosabb az, hogy az új hatáskörök a hivatal működésében, emberi erőforrásokban és a költségvetésében is tükröződik. Az árnyék előadói ülések során többé-kevésbé sikerült azt hiszem megállapodnunk a legfontosabb alapelvekben, meggyőződésem, hogy az árnyék előadók közötti jelenlegi megállapodás kiegyensúlyozott és a legtöbb elvárásnak megfelel. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Ennyit szerettem volna felolvasni tehát. Krél asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a gratuláló szavakhoz. Azt hiszem, hogy jó érdekfeszítő együttműködés volt ez. Kezdetben nehéz volt ez, mert nagyon eltértek a pozíciók, frakcióm és jó magam is azon a véleményen voltam, hogy a bizottság javaslata egy jó választás a dupla struktúra feloldásához, és egy hatékonyabb ügynökség Ez Nagyon sok megbeszélés és vita után a berekkel, illetve a nemzeti szabályozók tagokkal, valamint az árnyék jelentéstevőkkel, ugyanakkor meg kell állapítanom, hogy nincs többség ezen álláspont mellett itt ebben a házban, ezért azt mondottam, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a meglévő eszközökkel hogyan lehet a legnagyobb hatékonyságot elérni. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő már említette, amit én abszolút lényegesnek tartok, hogy a berek megtartja ugyanezt a kettős struktúrát, ugyanakkor jogi személyiséggel ruházódik fel, és ezáltal olyan döntéseket is hozhat. Azt hiszem, hogy ez a távközlési belső piac szempontjából nagyon fontos lépést jelent, és itt még a megfelelő módon el kell fogadnunk majd a kompromisszumokat. Azt is fontosnak tartom, hogy erős folytonosságot érjünk el. Amennyiben az elnök tisztségét két évvel meghosszabbítjuk, azt hiszem, hogy ez segít, és egy olyan irányba mutat, amely irányban már más ügynökségek is működnek. Örülök annak, hogy a Berek Office a jövőben nem csupán igazgatással foglalkozik, hanem tartalmi érdemi munkát is végezhet, és így lehetséges támogatást nyújthat a kisebb tagállamoknak. Ezt rendkívül mértékben üdvözlöm. Azt is remélem, hogy nagyobb költségvetést kap majd, és így a Berek Office munkatársainak száma is növekedhet és a legutóbbi árnyék jelentéstevői a, leg, a következő anyagjelentéstevői ülés, hogyha megfelelően előkészítjük a kompromisszumokat, akkor remélhetőleg ezek majd többséget kapnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következőként az Alda nevében, Carlos asszony. Yeah, thank you and, uh... Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek is a munkát. Örülök annak, hogy befogadták az ALDE módosítóit, mi szerint a fogyasztóvédelmi hatóságos egyet működjön a berek, és a nyílt kezdeményezésre is nyitott kell legyen, valamint egységes információs kontaktpont kell legyen a többféle szabályozó hatóság között. Támogatom azt is, hogy a berek a jogi személyiségre vonatkozó és a kötelező döntésekre vonatkozó kompromisszumoknak is megfelel majd. A döntésadatali hatalom módosítása fontos része ennek a folyamatnak. Ugyanakkor sajnálom, hogy a téma a dosszié vitája túlzottan koncentrált, és arra, hogy egy, hogy egy hatalmas EU ügynökség jön létre, egyfajta monstrum. Mi nem szeretjük az liberálisokként a túlzott igazgatási központosítást, és a berek és a berek hivatal kettőssége ilyesmi. Máshol nem látunk ilyen kettős struktúrát EU-s szinten, mert nem hatékony, megkettőződésekhez vezet. Amikor jogi személyiséget hoztunk létre, azt nehez, nevezhetjük bárhogy. A jogi szolgálat azt mondja, hogy az ügynökség, board, testület, bármi lehet a neve, ha jogi személyisége van, akkor ezáltal ügynökségé válik. Azáltal, ahelyett, hogy létrehoznánk egy ügynökséget, vagy jogi személyiséget, most kettőt hoztunk létre a gyakorlatban, úgyhogy nem látom ennek szükségességét, hogy két EU intézmény jön létre két személyiséggel, holott egy testület, egy jogi személyiséggel pragmatikus megoldást kínálna. De hát a kompromisszum az már csak ilyen, nem lehet mindenkinek mindenben mindig a tedvére tenni. Köszönöm, és várom a további együttműködést a témadosszié befejezéséig. Many thanks. Uh, Köszönöm szépen én is. Az árnyékeladóknak van-e további hozzászólás? kikér hozzászólási idő. Nem? Akkor most az Európai Bizottságnak adom vissza a szót. Összesen három perce van, mint tudja, uram, parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen óriási érdeklődéssel követtük a dosszié alakulását, Értjük, hogy a kompromisszum miért a jelenlegi formáját öltötte. Természetesen üdvözöljük azt a tényt, hogy önök szerint a bereknek eh, jogi személyiséggel kellene bírnia. És fontos, hogy jogilag kötelező döntéseket hozhasson. Ez fontos az átláthatóság és az elszámoltathatóság miatt is. Ugyanakkor sajnálatosnak tartjuk, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy a duális struktúra jobb, mint az egységes struktúra, amit mi javasoltunk. Úgy érezzük, hogy ez szükségtelen bürokráciát teremtene, és a berek döntéshozatala a jövőben nem lenne elég hatékony. Lássuk a berek hivatalának szerepét. A közös megközelítéshez, ha közelítenek, aznak mindig örülünk, sajnálatos szerintünk, hogy az ott dolgozók, a berek hivatalában dolgozók tekintetében a jelenlegi szerepnél maradnak meg, tehát csak a berek eh, tevékenységének eh, segítését, kiszolgálását eh, kapják feladatul. Jó lett volna, hogyha az érdemi munkába is beleszólhattak volna, hogyha megnézik, hogy a berek hogyan működik jelenleg. Persze kiváló munkát végeznek, ugyanakkor hogyha a, a szakértői munkacsoportokat, ahol az igazi munka vége, elvégzésre kerül, akkor láthatjuk, hogy ezekben a munkacsoportokban egy-két szabályozó hatóság domináns szerepet játszik. Vannak olyanok, akik 17 tagállam egyáltalán, illetve egyáltalán nem elnököl semmiféle munkacsoportot, tehát látjuk, hogy nem kiegyensúlyozott ilyen szempontból a berek munkája. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Ahogy önök is tudják, a Költségvetési Bizottságban is folyik a vita az ügyben hogy a Berek, elszáll és vissza, hogyan tudjuk ezeket egy tető alá hozni a digitális belső piac és az e- energia ügyi belső piac megvalósításához mindenképpen áramvonalasítani kellene a dolgokat. Tosanovszki úr következik. Köszönöm szépen még egyszer minden képviselőtársamnak, az árnyékeadóknak kivált kép az együttműködést nagyra értékelem. Mert hogy valóban nem volt könnyű megtalálni a többséget, a közös hangot, és azt is nagyon értékelem, amit Krél asszony mondott, és így azt a törekvését, hogy megpróbálta megtalálni ő is a, legészszerűbb ö, együttműködést. Szerintem sikerül jártunk abban, hogy összerakjunk nagyon bonyolult, sokszor ötkező véleményt kompromisszumokba fésülve őket. Ugyanakkor azt nem látom be, hogy, hogy mindez a javaslat növelni a szükségtelen bürokráciát, hiszen éppen ennek elkerülésére törekedtünk a tapasztalatok fényében. A Berek mostani munkájában szeretett tapasztalatokra támaszkodva megreformálva azt. Meg vagyok győződve arról, hogy ami a tapasztalatok alapján jól működőnek bizonyult, és a tagállami szabályozók legjobb szakmai tudását tükrözi, ezt nem kéne fenekestül felforgatni. Értem az Európai Bizottság álláspontját is, épp ezért egy olyan revíziós mechanizmus is beépítettünk, amely öt évenként újra és újra felvizsgálja, hogyan működik a javaslat alapján az intézmény, hiszen a világ is változik, és hatalmas piacról van szó, nagyon dinamikus még hozzá. Nehéz látni, hogyan alakul majd ez a következő években. Köszönöm még egyszer, meg vagyok győződve arról, hogy sikeresen el tudjuk zárni majd ezt a javaslatot, mert csak néhány apró súlyú kérdés áll még nyitva, és remélem jó működő, hatékony rendszer áll össze. Mindig arra törekedtünk, hogy a megoldás közös legyen, és mindenki számára elfogadható. Nem volt könnyű, és köszönöm kollégáim munkáját. Yes, thank you so much. Uh... Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon jó volt ez így. Az ITRE szeptember 11-én szavaz, mint már elmondtuk. Van még némi idő. Most egy korábban zárjuk az ülést háromkor folytatjuk energiahatékonysági témákkal és a meg energiaforrások témájával. Mindenkinek jó étvágyat kívánok addig. Zárom az ülést.